ezért, amit elmondtak. Ezeket az üzeneteket el fogom juttatni a G20-as partnereknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel a vitát lezárjuk. Következő napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata a tuberkulózis elleni küzdelem témájában Dáli biztos urat köszöntöm itt körünkben, és mindjárt át is adom neki a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, üdvözlöm ezt az alkalmat, a tüdőbaj, a tuberkulózis napját, és ebből az alkalomból szólok önöknek. Az elmúlt évtizedek sikerei segítettek minket abban, hogy ezt a nagy veszélyt elhárítsuk a közegészségügy szempontjából sokáig sikerült ez, de tévedtünk. 2008-ban az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központ 600 halálesetet regisztrált tuberkulózis miatti halálesetet, esetet, halál, 6 ezret, bocsánat, ez azt jelenti, hogy naponta 16-an haltak meg tuberkulózisban. Ez mozgósítja az érdekelt feleteket. És ez azért is sajnálatos, mert a tuberkulózist meg lehet előzni, és kezelni is lehet. Ez nagyon sokágú kérdés, és közegészségügy szempontjából vet fel kérdéseket. Új hatékony eszközök vannak a diagnózisra, és itt fennáll az is a veszély, hogy a HIV fertőzéssel együtt merül fel, és a legsérülékenyebb csoportokat érintheti. A bizottság az elmúlt években sok kezdeményezést tett azért, hogy felvegye a harcot a tuberkulózis ellen. 2000-ben a tuberkulózis a prioritást élvező betegségek körébe került, és ebben a kontextusban a bizottság több projektet támogatott a WHO által megjelölt európai országokban indította el ezeket a, problém, ezeket a programokat. Az epidemiológiai helyzettel is foglalkozott, valamint az új kezelések, gyógyszerek, diagnózisok támogatását is elhatározta a bizottság. A tuberkulózis nem ismer határokat, vagyis az EU határain túlra is terjed. A bizottság támogatja a fejlődő országok tuberkulózis elleni programjait is, valamint a az ét, a malária és egyéb betegségek elleni harcot külső felépések keresztül. Globális alap létezik az étszellenes küzdelem jegyében. Ehhez hozzájárult a bizottság, bizottság és 2008-ban több mint 100 milliós hozzájárulást eszközölt a fejlődő országokkal partnerséget hoztunk létre. Végül pedig az Európai Betegség Megelőzési és Kontroll Központ felállítása szintén segít a tuberkulózis elleni harcban. A központ cselekvési tervet dolgozott ki a közelmúltban, ez a különböző ágazatok kihívásait figyelembe veszi, erősíti a az ellenőrzést, és új eszközöket dolgoz ki a diagnózis és a kezelés szempontjából. A gyógyszerekkel való rezisztencia problémáját is magában foglalja ez a program a civil társadalomban a legsérülékenyebb rétegeket kell elérni, és támogatni kell a betegség elleni világméretű harcot. Köszönöm. Köszönöm, Dali biztos úr, most pedig a frakciók hozzászólói következnek. Antonescu kolléganő először kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A, a, a halál ok között nagyon gyakran szerepel a tuber mert ez a szó már tulajdonképpen eltűnt a szótárunkból, de nagyon sok embert öl meg ez a hetedik halálozási ok a világon. És az elmúlt néhány évben a tuberkulózis a, a, a külön, a gyógyszerek ellen rezisztens tuberkulózisok száma megnövekedett egy eh, gyakorlatilag minden második eh, szemét megfertőzi valahol ez a eh, bacillus, és az Európai Parlamentben meg kell nézni a statisztikákat, láthatjuk, hogy nagyon nagy számú európai polgárt is érint ez a betegség, és én egy olyan országból érkezem, ahol az egyik, ahol a legrosszabb a helyzet a tuberkulózist illetően a múltban csökkent a megbetegedések száma, és nem volt annyira drámai a helyzet a drogrezisztens tuberkulózis esetek számát illetően. Most már meg kell folytatni kell uniós szinten a munkát, és meg kell tenni mindent, hogy javítsuk az ellenőrzést a betegség felett. Minden országban biztosítsuk a hozzáférést a megfelelő gyógyszerekhez, és növeljük, javítsuk az egészségügyi ellátás szintját. A kormányoknak meg kell érteni, hogy milyen fontos ez a küzdelem, és a, együtt kell működniük a szociális partnerekkel, hogy küzdjenek ez ellen a betegség ellen, amelyről azt hittük, hogy már a múlté. Családként kell együttműködnünk, segítenünk kell egymásnak, és csak így tudjuk ezt a nehézséget leküzdeni. Mi ugyanis az Európai Unió vagyunk, és egységben van az erőnk. Köszönöm. Köszönöm szépen Antonescu kolléganő, most Westlund asszony egy percre. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ezekben az időkben senkinek nem kellene áldozatul esni a TBC-nek, ezt Bán Kimon mondta ma a tuberkulózis világnapján. Nagyon sok fiatal és nagyon sok szegény betegszik meg tuberkulózusban, ezért biztosítani kell ezeket az embereket a támogatásunkról, hogy leküzdhessék a TBC-t, az écet és a maláriát. Általában a szegényebb országokat sújtják ezek a betegségek, de ahogyan elhangzott, Európában is megtámadják ezek a betegségek a polgárokat. Ezért ezeknek a multirezisztens kórokozóknak a visszaszorítását, illetve a támadási felületét kellene korlátoznunk. Tudjuk, hogy a társadalom minden rétegét és csoportját veszélyeztetik ezek a betegségek, és ahogyan már elhangzott, a betegség megelőzési hivatalnak nagyon fontos szerep jut, hogy végre korlátozhassuk ennek a betegségnek a terjedését. Most Görenc asszony kap szót. Monsieur le Président, Köszönöm. Az orvostudomány fejlődése során arra gondoltak, hogy a tuberkulózis a szegény országok betegsége, ezt Közép- és Kelet-Európában fedezik fel mostanában ennek terjedését, de az az igazság, hogy évezredek óta egyik ország sem védett a különböző multirezisztens törzsek felüldötték fejüket, és több fronton kell harcolni a megelőzés érdekében. A nyomonkövetés, a kutatás, a különböző higiéniai és prevenciós intézkedések széles körben való elterjedése, vagyis a legjobb stratégiára kell támaszkodni etéren. Ami pedig az intézkedések finanszírozását illeti, itt két helyzetet kell megkülönböztetni. Először is a mi országainkban a társadalombiztosítási helyzet olyan helyzetbe kell, hogy legyen, hogy megfelelő orvosi lefedettséget biztosítson. Viszont a fejlődő országokban a fejlődő országok függnek a szolidaritástól. 2002 óta ez materializálódott példaértékű módon, mégpedig úgy, hogy a malária, az éc és a tuberkulózis világ alapját létrehozták. A cél az, hogy felére csökkentsék a tuberkulózis hatását 2000 és 2015 között, és ennek érdekében el kell határozni magunkat, a globális alap elnöke Michel Kazatis úr globális stratégiát hirdetett meg, és szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy a három forgatókönyv közül melyiket kívánja a bizottság követni a tuberkulózis, a malária és az AIDS elleni világ alap három programjáról van itt szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát eh, nehezemre esik, hogy megvonjam a szót itt a késői órára tekintettel, mégis ez lesz, mert nagyon sok még a munkánk. Carvalho asszony kap szót két percre. Köszönöm, elnök asszony. Ez jó alkalom arra, hogy alkalmazzuk a megfelelő politikát, és bevonjuk a civil társadalmat. Szeretnénk, hogyha a tuberkulózusban megbetegedettek száma csökkenne Európában. Portugáliában egyébként ez a közösségi átlag fölött van a tüdőbetegek száma. Nemzeti tervünk van a tuberkulózis elleni harc jegyében, és van, ahol a helyzet bizony sürgős lépéseket igényel. Éppen ezért fontos, hogy jelezzük, a bizottság erőfeszítései jó irányban haladnak. Intenzívebbé kell tenni a klinikai kísérleteket, és kutatási keretprogramot is folytatni kell a különböző az élettel kapcsolatos tudományokat mozgosítani kell. Tovább kell dolgozni azért, hogy új eszközök szülessenek, és ezek segítségével a tüdőbe jelen harcolni tudjunk, az új diagnosztikai, kezelési és megelőzési, oltási módszereket is alkalmazni kell. A tagállamoknak a bizottságnak mindenképpen felhívást kell intéznie ennek érdekében. Köszönöm. Egy perc Blinkevics a asszony számára. Az okokhoz kell visszatérnünk, hiszen minden évben az egész világon majdnem két millió személy hal meg tüdőbajban, és nagyon sokan megfertőződnek. Ez a földünkön a legelterjedtebb fertőző betegség, és ez szociális-gazdasági problémákhoz kapcsolódik. Szegénység, munkanélküliség, alkoholizmus, AIDS, kábítószerfogyasztás, és a nem megfelelő egészségügyi rendszerek a fejlődő országokban, a diagnózus hiánya az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak sürgős lépéseket kell tenniük azért, hogy közös intézkedésekkel ezt a közös elterjedt betegséget leküzdjék. Ez szolgálja a cselekvési terv. A tüdőbaj a legfontosabb betegségek között szerepel, de a tüdőbaj elleni harchoz költségvetésre is szükség van. Szénárova asszony egy percre. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. Ma a tuberkulózus elleni harc világnapja van, és a tuberkulózis világprobléma, nagyon sok a fertőzött emberek száma, és ezek közül egy tized komoly meg is betegedett. És ez a szociális gazdasági helyzettel nagyon összefügg, különösen a sérülékeny csoportok esetében. A kezelést biztosítani kell, és ez előfeltétele annak, hogy az új típusú tuberkulózisok ellen fel tudjunk lépni, megtaláljuk azokat a gyógyszereket, amelyek ez ellen hatnak. Különös tekintettel ismételten a sérülékeny csoportokra és az egészségügyi dolgozókra. Megfelelő forrást kell találni ahhoz 44 milliárd dollár jövőre, de már ma tudjuk, hogy csupán az összegnek a fele áll majd rendelkezésre. Ezért a WHO-nak nagyon szorosan együtt kell működnie a többi nemzetközi szervezettel, és különösen a harmadik világországaival. Köszönöm. Színálova asszony, most pedig a spontán felszólalások következnének, de nem jelentkezett senki. Úgyhogy akkor Dali biztos úrnak adom meg a szót. Nos, elnök úr, nagy örömmel hallgattam a hozzászólásokat a tisztelt képviselőktől, és szeretném biztosítani önöket, hogy a bizottság ezt a kérdést nagyon komolyan veszi, és komolyan veszi azokat a gondolatokat is, amelyeket most hallottunk. Elszántak vagyunk, hogy elérjük a céljainkat, ellenőrzés alá vonjuk ezt a betegséget. Ezek a viták nagyon fontosak, mert segítenek abban, hogy ne tévesszük szem elől ezt a betegséget. A parlament és a képviselők hozzájárulása meghatározó a mi közös erőfeszítéseinkben, hogy leküzdjük ezt a betegséget az Európai Unióban és más országokban is természetesen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dali biztos úr, ezzel ezt a vitát lezárjuk, és most következik egy rövid ismertetés, mégpedig Enrique Guerrero Szalom jelentésének ismertetése a pénzügyi és gazdasági világválság hatása a